Hello everyone. Good afternoon. Jó napot kívánok mindenkinek. Kérem szépen, foglalják el a helyüket, és akkor belevághatunk az ülésbe. Ha nincs ellenvetés, akkor a napi rend tervezetet elfogadottnak tekinthetjük módosítások nélkül. Napirendünk első pontja hagyományos párbeszéd, eszmecsere, a környezetpolitikáért, tengerügyekért és halászati politikáért felelős biztossal üdvözlöm Carmenu Velát ezen a struktúrált párbeszéden. a hetedik környezetvédelmi cselekvési tervvel, a körforgásos gazdasággal, az árvúz egyezménnyel és a gyógyszeripari anyagok visszanyezésével foglalkozunk, ezek a fontos témáink, és állunk is elébe az önökkel való együttműködésnek, hogy ezeket a kérdéseket lehető legjobban megoldjuk. És most megadom a szót önnek, tessék, biztos úr. Köszönöm szépen, Adina. Tisztelt tagok, jó napot kívánok mindenkinek. A legutóbbi struktúrált párbeszédi ülés óta, tavaly március 9-i ülés óta nagyon sokat dolgoztunk együtt, véglegesítettük a higanyjal kapcsolatos irányelvet, és a hulladékokról szóló csomagot is az Európai Parlament áprilisi plenárisán fogják hagyni ezt. Ezek a hulladékkezeléssel kapcsolatos anyagok lehetővé teszik, hogy az EU éllovas legyen a hulladékkezelésben és újrahasznosításban. Ez együttműködésünk eredménye. A mai napon a tágabb kontextust vizsgálná meg a leg első alkalma, amikor itt voltam három és fél évvel ezelőtt, három prioritást említettem meg. Az egyik az volt, hogy járuljunk hozzá a zöld és kék növekedéshez és munkahelyteremtéshez hogy legyen szorosabb a kapcsolatunk az állampolgárokkal, hogy az életminőségük javuljon, és hogy mindez megvalósuljon a jobb végrehajtás révén. Örömmel elmondhatom, hogy a bizottság eredményeket ért el mindhárom területen, jobb az uniós környezet. Az első prioritásunk összhangban a bizottság prioritásaival a zöld és kék növekedés, valamint a körforgásos gazdaság megvalósítása, kiteljesítése. Sok mindent elértünk, széles körül az egyetértés abban, hogy a 2000 50-es körforgásos cselepési terv megjelenik a szakpolitikai vitákban és a szakpolitika igazgatásában is. A körforgásos cselekvési tervben szereplő lépések 44 lépésből 80%-ot végrehajtottunk, és még más fontos lépéseket is meg fogunk tenni ebben a fontos átmeneti folyamatban. Nem ismétlem meg azt, amit Katainen lelnök úr elmondott, de emlékeztetnék arra, hogy a műanyagokkal kapcsolatos stratégia az intelligens, innovatív és fenntartható műanyagipar teremti meg az újrahasznosítás teljes mértékben figyelembevételre kerül a tervezéskor. A munkahely teremtés ilyen tekintetben világos, hiszen a műanyag hulladékokból új termékeket lehet itt Európában előállítani. Az összes csomagolóanyag 2030-ra újra feldolgozható kell, hogy legyen, ezzel minőségi műanyag újrahasznosítást valósítunk meg, és valóságá válik a további munkahelyteremtés is. Különböző lépéseket tettünk, hogy az innovációt mozdítsuk előre, hogy innovatív megoldásokat találjunk az újrahasznosításra, mindez az uniós növekedés szolgálja. Ha előre tekintünk, ne feledjük azt, hogy az egyszer használatos műanyag termékek a levegőszennyezés vagy a környezetszennyezés egyik fő okát jelentik. Foglalkoznunk kell ezzel a témával, és keményen dolgozunk is az egyszerhasználatos műanyagok használatára vonatkozóan, valamint a halászati eszközök használatára vonatkozóan. Májusban lesz egy javaslatunk. Továbbá, ami a vegyi anyagok és hulladékok közös platformját illeti, ez is előre viszi a körforgásos gazdaságot. A körforgásos gazdaság elvét az Európai Unión kívül is elismerik. Globális átmenetre van szükség, hogy mindannyian áttérjünk a körforgásos modellre, az Unió pedig vezető szerepet tölt be az átmenetben a harmadik országokban. A globális átmenet a körforgásos gazdaságra segít végrehajtani a 2030-as menetrendet, valamint elérni a fejlesztési célokat. A g 7 találkozója az idén meg fogja beszélni azt, hogy a műanyagipar hogyan válhat körforgásos Egy g 7 műanyag karta hozzájárul a megfelelő gyártáshoz, használathoz és hulladékkezeléshez is, a fenntartató fejlesztési célok közül a 12-nek megfelelve ezáltal. Így az SDG 14-es óceánokkal kapcsolatos célt is meg lehet vasolítani, valósítani. Nagyon örülök annak, hogy első alkalommal kapnak kiemelt helyet az óceánok a g napirendjén. Így az tavalyi októberi óceánokkal kapcsolatos konferenciánknak van faluapja. A tegnapi napon a belga parton jártam, több száz Európai Bizottság és parlamenti munkatárs takarította a belga partot. Kiemelkedő volt a műanyag hulladék mennyisége, és az eldobott halászati eszközök is. Ilyen tekintetben kell valamit tennünk, hogy az óceánokat védjük. A tavalyi évben két nagy óceánnal kapcsolatos rendezvényünk volt. Egy nagyon produktív ENSZ konferenciára került sor júniusban, aztán Máltán az Európai Unió szervezett meg októberben egy konferenciát ebben a témában kiemelkedő eredményekkel. 450 mérhető kötelezettségvállalással és több mint 7 milliárd eurónyi köt, ö, ígérettel, valamint 2,5 millió négyzetméternyi óceáni védett területtel gazdagodott a terv. A célunk az, hogy Európát az állampolgárokkal újra összekössük, és javítsunk az életük minőségén. Ezért is helyeztem olyan nagy hangsúlyt, hogy Európa levegőjének minőségén javítsunk. Tudjuk, hogy mit jelent a rossz levegő az emberi egészségre. A 2016-os nemzeti emissziós plafonok irányel végrehajtásával, valamint a további idevágó irányelvek végrehajtásával sikerül előrelépnünk, tulajdonképpen sikerülhet a levegőszennyezést felére csökkentenünk 2030-ra. Viszont 2030 túl késő azon 400 ezer ember számára, aki évente életét veszti a rossz levegőminőség miatt, és rossz azok számára is, vagy távoli időpont azok számára, akik az aszmától szenvednek. Ezért kértük a tagállamokat arra, hogy most teljesítsenek, és nem tíz év múlva. A tiszta levegőről szóló párbeszéd révén a tagállamok egymással osztják meg bevált gyakorlataikat a már bevált intézkedésekről, de azért nagyobb erőfeszítésekre van szükség. Európában nagyon sok olyan régió van, ahol a levegőminőség esetében túllépik a normákat. A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a lehető legrövidebb ideig lépjék át a határértéket az említett régiókban. És mi ugyanis fogunk arra, hogy a tagállamok ügyelnek erre a jogsértési eljárások révén. A bizottság, ha azt látja, hogy hatékony intézkedéseket nem tettek, azt követően, hogy miről beszéltünk a január 31-i konferencián, az adott tagállamokat bíróság elé fogjuk citálni. A következtetéseket március közepére levontuk, és a kollégiumnak javasolni fogom, hogy bizonyos esetekben járjunk is el a következő jogsértési eljárásokkal kapcsolatos folyamatban április végétől. Szeretném megköszönni a kollégáimnak, azoknak, akik segítettek a különböző adatokat kiértékelni. Elköt, elkötelezettségük csodálatra méltó. És most nézzük a vizet. Ezen erőforrás védelme is nagyon kiemelt helyen volt a napi rendünkön. Az ivóvíz irányelv, amelyet januárban fogadtunk el, a minőséget javítja, védi a fogyasztókat a jövő kockázatai elől, és mindenki számára ivővíz hozzáférést biztosít. A javaslat tartalmaz egy rendelkezést arra is, hogy a sérülékeny lakosságcsoportok hozzáférhessenek az ivóvízhez, és ezzel lezárul az első rendkívül sikeres állampolgársági, állampolgári kezdeményezés az ivóvízhez való jog. Szándékunkban áll az uniós szintű további lépéseket is megnézni ezzel kapcsolatban. Szeretnénk a víz újra hasznosítását is biztosítani ott, ahol ez csak lehetséges és biztonságos. A mezőgazdasági öntözésben a víz újrahasznosításával kapcsolatos javaslatot az elkövetkező hetekben fogjuk közéteni. Ami pedig az illet, életminőség javítását illeti, a RICS ehhez nagymértékben hozzájárult az elmúlt évtizedben, és megváltoztatta Európa gondolkodásmódját a vegyi anyagok használatáról. Ezt nem szabad szem előtt téveszteni. A közelmúltban, közelmúltbeli felvizsgálat azt mutatja, hogy tíz év alkalmazás után a REACH hozzájárult az emberi egészség és a környezet védelméhez. Emellett alternatíva az állatkísérletekkel szemben, és gondoskodik arról is, hogy megfelelő módon mozogjanak a vegyi anyagok Európa piacán. A REACH tehát meghozta a hozzáfűzött célokat, de azért még vannak területek, amelyek esetében tenni kell valamit. Mindenképpen egyenlő szabályokra van szükség az uniós és nem uniós vállalatok között, egyszerű kell, hogy legyen az engedélyezési eljárás, a végrehajtást is be kell tartatnunk, és a KKV-kat is támogatnunk kell, hogy eleget tegyenek a szabályoknak. Persze nem csak a bizottságnak van itt feladata, hanem a tagállamoknak is. A tagállamoknak is gondoskodni kell megfelelő eszközökről, hogy előre lehessen lépni. A természet volt az egyik kapcsolópont Európa és az állampolgárok között. A Natura 2000 jó példa erre. A Natura 2000 helyett az életminőség nem biztosítható. Így elmondanám, hogy milyen előrelépések voltak. A természet emberrel kapcsolatos cselekvési terv, melyet tavaly áprilisban fogadtunk el, mind a négy prioritás esetében eredményeket hozott. Az iránymutatás, párbeszéd, beruházás és a lakosság elérése tekintetében is. Egy sor iránymutató anyagot teszünk majd közzé, a természetvédelemre és a biodiverzitás védelmére is. Egyébként ez 10%-kal erősödött. A Natura 2000 nap, május 21-én lesz, ez is hangsúlyt ad a témának. Viszont nem lehetünk elégedettek. 2020 egy kőhajtásnyira van, és a biodiverzitással kapcsolatos céljainkat el kell érnünk. Riasztó a beborzók csökkenése. Ezért határozottan fel kell lépnünk. Egy kezdeményezéssel fogunk erre a problémára válaszolni összhangban, azzal, amit a parlament is kért. Az Európai Unió világvezető a biodiverzitás védelme tekintetében, határain kívül is, az ENSZ berkeiben, ahol idén a tárgyalások folynak. A BBAG egy kormányközi eszköz, melynek célja az unclos erősíteni, annak érdekében, hogy a környezetvédelem és a biodiverzitás eszközeit használni lehessen a nemzeti hatáskörön kívüli területeken is. A harmadik prioritásom az volt, hogy mindez valóságá váljon. Mindig tudtam azt, hogy a szakpolitikák csak a helyszínen valósíthatóak meg. A gyakorlatban működniük is kell, és ezért dolgoztunk mi is olyan keményen, hogy valósá tegyük mindezt, hogy javítsunk a gyakorlatiasságokon. Az egyik eszköz, amelyet erre való tekintettel kidolgoztunk, a környezetvédelmi felvizsgálat, amelyet tavaly indítottunk útnak. Két éves ciklusokban dolgozunk, és a második ciklus országjelentéseit fogjuk kidolgozni, egy év múlva fogjuk ezt elfogadni, ezeket elfogadni. Emellett az éghajlatváltozás, a vegyi anyagok és az ipari kibocsátás témájában külön értékeléseink is lesznek még. Emellett meg kell néznünk azt is, hogy a szegényes végrehajtásnak melyek az okai. A, egyik ok lehet például a kormányzati mechanizmus. A kormányzással kapcsolatos cselekvési terv lehetővé teszi, hogy segítsünk a tagállamoknak, hogy biztosítsák a szabályok betartatását, lesz egy iránymutatásunk az éghajlattal kapcsolatban, el, vagy a környezettel szemben elkövetett bűncselekményekre vonatkozóan. Lesznek pénzügyi eszközök is, ez nagyon lényeges a jelenleg zajlódó jelenleg zajló költségvetési párbeszéd miatt. Kedves kollégák, ez egy másik olyan terület, ahol együttműködhetünk, annak érdekében, hogy nyomást gyakorolhassunk a végrehajtókra. Itt szükségem lesz az önök támogatására, hogy a fenntartható tevékenységeket biztosítsuk. Az Európai Bizottság a fenntartható finanszírozásra vonatkozóan egy új cselekvési tervet fogadott el március 7-én. Ez magas szintű elemeke, elveket fogalmaz meg a taxonomiára és a fenntartható költségvetésre is. E Az eu címke keretet arra kell felhasználni, hogy bizonyos pénzügyi termékeket is címkézzünk ezzel, mert ezzel lehet biztosítani, hogy a beruházások a környezetvédelmi és szociális megfele- elvárásoknak is megfelelnek. Folyamatosan be fogok számolni arról, hogy hogyan haradunk. A jövőbeli alapokkal kapcsolatban, bár a véglő, végső architektúráját ennek nem határoztuk még meg, a jelenlegi megközelítést szeretnénk folytatni, és integrálni szeretnénk a környezetvédelmi célkitűzéseket az összes jelentős Európai Uniós alap működésébe. Az önök jelentése a hetedik környezetvédelmi cselekvési programról helyesen rámutatott néhány hiányosságra jelenlegi gyakorlatokban. Egyetértek azzal, hogy jobb szakpolitikai koherenciára van szükség, illetve jobb integrációra a tekintetben, hogy a környezetvédelmi célkitűzéseket más szakpolitikákba beépítsük. A közös agrárpolitika esetében ez különösen fontos, többet kell, hogy tegyen a víz, természet és a biodiverzitás védelméért. Jelenlegi formájában a kap nem működik úgy, ahogy várjuk tőle, annak dacára, hogy jelentős finanszírozási forrásokat ö, szánunk a zöldítésre. Ezt az Európai Számvevőszék jelentése is megerősítette, ezért igyekszem a jövőbeli javaslatainkban ezt a helyzetet orvosolni. Az Európai Bizottság a 2020 utáni LIFE program esetében is javaslattal készül, hogy megerősítse ennek a szerepét a környezetvédelmi integrációban. Ezt lehetne például stratégiai, integrált projekteken keresztül megvalósítani, amelyek a KAP és a regionális politikai alapok hatását megerősítik, és az Európai Uniós jogszabályok alatt létrejövő programoknak a hatékonyságát növelik a levegő, víz, hulladék és természet kérdésköreiben. Számítok az Európai Parlamentbe ebben a programban. A hetedik környezetvédelmi cselekvési program egyébként nagyon hasznos célt szolgál. Most az értékelésén dolgozunk, és széleskörű konzultációt szeretnék erről az összes érdekelt féle. Üdvözlöm a támogatásukat e tekintetben, és várom a plenáris által elfogadott jelentésüket. Számítok a támogatásukra abban is, hogy az összes jogalkotási javaslat, amit bemutattunk, vagy az elkövetkezendő hetekben fogunk bemutatni, gyorsan az Európai Parlament releváns bizottsága elé kerül, és a parlament jelenlegi mandátumának lejárta előtt a parlament el tudja fogadni az erre vonatkozó javaslatait. Köszönöm szépen, hogy kicsit hosszabban beszélhettem, mint szoktam, de szerettem volna alapos áttekintést adni arról az elmúlt évről, ami rendkívül sűrű volt. Ráadásul nagyon sok feladatunk van még a jövőre nézve is, de természetesen ez nem jelenti azt, hogy ezek az ügyek nem fontosak, éppen ellenkezőleg, és ezért nagyon lelkesen meg fogom hallgatni az önök prioritásait is. Köszönöm szépen a folyamatos jó kapcsolatot, jó együttműködést, amit az elmúlt időszakban a szakbizottságukkal folytattam, folyamatos konstruktív légkört különösen. Köszönöm. Most pedig várom kérdéseiket. Köszönöm szépen, biztos úr. Most egy sor kérdés következik. Először a koordinátorok fejenként két percben kapnak szót. Először Líze úr. A Präsidentin, vielen Dank. Igen, köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm szépen, biztos úr. Említette a levegő minőségének témáját. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy kérdést feltenni előre bocsátanám a következőket. Egyre inkább zaj, tehát sok vita zajlik a témában. Ön is említett egy számot, hogy 400 ezeren veszik életüket évente a rossz levegő minősége miatt, ezt nem hagyhatjuk. Én azonban óvatos vagyok, a tanulmányok adatai megtámadhatóak, de nyilván azt mindenki tudja, hogy a rossz levegő betegségeket okoztat tehát az egészségnek. Mindenesetre a számokkal kapcsolatban óvatos lennék. A bizottság azt is elmondta, hogy jogsértési eljárást indíthat a tagállamok ellen, de ha ténylegesen erre kerül sor, akkor a bizottságnak is meg kell tenni a házi feladatait, meg el kell végezni a házi feladatait, Bienkowska biztosasszony és ön is ide-oda tologatják a felelősséget, a hatáskört. Az Európai Bizottságnak van egy 2013-as nyilatkozata, amely azt mondja, hogy iránymutatásokat kell előterjeszteni retrofitting témájában. Itt most a buszokra gondolok. A városi környezetben a buszok 150-szer több szennyezőanyagot bo- bocsátanak ki, hiszen mint a személygépjárművek, hiszen a busz egész nap szolgálatban van. Erre vonatkozóan viszont ezek az iránymutatások nem születtek meg. Ön említette, hogy az ENSZ szintjén vannak iránymutatások, de hát ezt senki sem alkalmazza, tehát a gyakorlatban nem alkalmazottak. Kérdezném, hogy mikor fogják azt megtenni, amit 2013-ban a bizottság ígért. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kapezzon asszony kap szót az SND frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én szeretnék az európai biztos úrnak gratulálni a jelentéséért. Jó munkát végzett az Európai Bizottság az elmúlt időszakban, különösen az ő portfóliója a környezetvédelem tekintetében. Nagyon sok haladást sikerült elérni, és új területeken is megkezdtük a munkát, úgyhogy nagyon elégedett vagyok az elvégzett munkával. Ahogy kollégám is említette, úgy gondolom, hogyha van hiányosság, az a levegő minőségét illeti főkép, különösen a nagyvárosokban. Azt hiszem határozott a fellépésre van szükség, és nem szabad halogatni, most kell cselekednünk. Még egy pont. A polgári védelem, a polgári védelmi mechanizmus. Szerintem ez egy rendkívül jó kezdeményezés, itt több Európára van szükség, és a klímaváltozás is erősen hat erre a területre. A polgári védelmi mechanizmus megmutatta, hogy egyrészt a katasztrofákra való felkészültség nagyon jó, nagyon fontos, de a differenciált megközelítések, a kockázatértékelések és az Európai Uniós politikákkal vagy koordináció nagyon fontos lenne, hatékonyabb polgári védelmi mechanizmust szeretnénk látni annak érdekében, hogy a klímaváltozás ellen fel tudjuk lépni. Ezért lenne jó egy megfigyelő központ, ami a klímaváltozás helyzetét vár, folyamatosan nyomon követi. És gondolja el, hogy ez a fellépéseinknek a hatékonyságát esetleg növelni tudná. És még egy harmadik dolog, Információt küldtünk az Európai Bizottságnak egy spanyolországi kezdeményezésről. Az Európai Bizottság a biodiverzitással kapcsolatos kezdeményezésünket meg is vizsgálta. Szeretnénk tudni ennek a környezetvédelmi hatásvizsgálatáról. És tudom, hogy a projektben, amiről írtunk, európai érdekek is vannak, úgyhogy szeretnénk, hogyha párbeszéd indulna. Köszönöm szépen. Thank you very much. Now on behalf... És gratulálok a munkájához. Köszönöm szépen. Hajtom a úr kapszót. Köszönöm szépen, köszönöm a biztos úrnak, hogy itt van. Jó napot kívánok! Én egy kicsit arról szeretnék többet tudni, hogy az Agri főigazgatósággal hogyan működik együtt az új kap megtervezésében, mi ebben az ön szerepe, illetve azt is szeretném megtudni, hogy egyetérte azzal, hogy jobban kellene összpontosítanunk a kutatásra, fejlesztésre, az ökológiai innovációra és a technológiai innovációra, ami a biodiverzitást például növelni tudja. Hogy a klímaváltozás elleni küzdelemben fel tudjunk lépni, meg tudjuk védeni az állampolgárokat és a természetet, illetve a körkörös, körforgásos gazdaságot jobban beépíteni a mezőgazdaságba. Sokkal többet tudunk szerintem ezen a területen még tenni, illetve a talaj minőségével kapcsolatban lenne még tennivaló, hogyha a talajon belüli életet gazdagítanánk, az nagyon sok lehetőséget szabadítana fel. Hogyan lehetne a tápanyaggal okokban gazdagabbá tenni a talajt, illetve ezáltal a termények minőségét javítani, és adott esetben a mennyiségét is. Hogyan dolgoznak tehát együtt a kap fejlesztésén? Köszönöm. Hazling úr kap szót a zöldek nevében. Ja, Herr Kommissar, ich kann mich da mit Fragen Biztos úr, csatlakozni kell az előttem felszólaló kollégák által feltett kérdésekhez, az a kapcsolatban is, amit a kapra vonatkozóan kérdeztek. a biodiverzitással kapcsolatos célokat nem fogjuk elérni, ha nem módosítunk a kapon. A nem megfelelő kap hozzájárul ahhoz, hogy csökken a biodiverzitás. A bizottság, azaz Hogan biztos javaslatában meg kell, hogy jelenjen az, hogy a kap módosuljon. Hát a zöldítést ki akarják onnan venni, de akkor mi lesz helyette? a közpénzekhez, közteljesítményeknek kell kapcsolódniuk, de a gazdáknak is tenniük kell valamit a biodiverzitás ügyében. Lehet, hogy olvasták azt az újságcikket, mely a dél-amerikai erdőírtással, valamint a szója termeléssel kapcsolatos elég drámai adatokat kaptunk. a Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás felé haladva jónak tartja azt, hogy ilyen témákról egyáltalán nem beszélünk? Bővíteni szeretnénk a marhaimportot, de például az erdőjutásról nem beszélnek. Tehát konkrétan az agrárbiztossal hol tartanak a tárgyalások? Ügyelnünk kell arra, hogy csökkentsük a növényvédőszerek bevetését, nem a neonikotinoidokról és a glifoszátokról van csak szó, hanem általában véve a növényvédő szerekről, amelyeket egyre szélesebb körben alkalmaznak. Tagállamoknak is eleget kell tenniük a csökkentési terveknek, hogy kevesebb ilyen szert használnak fel. Talán két olyan uniós ország van, amely tudja teljesíteni az által ígérteket, a többiek nem. Mi az ön véleménye? Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Peticini úr kap szót. Grazie, Presidente. Jó. Eh, Köszönöm szépen. Én is szerettem volna csatlakozni valamihez, amit már említettek január 30-i csúcson volt már ele példa. 27 tagállamból több mint 30 város megsértette a légszennyezettségi határértékeket. A, ez a mikrorészecskéket, a PM10-es, PMD10-es részecskéknek a kibocsátására vonatkozó határértéket és egyéb határértékeket sértettek meg ezek a városok, és április végén került az ügyebíróságra, az Európai Bíróságra, és érdekelne engem, legyen szíves mondja meg, hogy konkrétan mely tagállamokat érint ez, és mi történik ezekkel a szabálysértésekkel, hiszen ezeknek az árát egészségükkel az állampolgárok fizetik meg. Az helyes egyfelől, hogy azon tagállamok, amelyek nem tartják tiszteletben a szabályokat, amelyek nem tudják ezeket a célkitűzéseket elérni, e, szankciókban, e, szankciókat kapnak, tehát azok az állampolgárok fogják kifizetni ezeket a szankciókat is gyakorlatilag az adójogból, akik az egészségükkel már megfizetik a légszennyezést. Tehát valami fajta más intézkedésre kell még gondolni, amely kevésbé bünteti az állampolgárokat, és inkább a politikusokat kell büntetni, akik ennek a problémának az okai. Thank you very much. That concludes our first round of... Köszönöm szépen, ezzel a kérdések első köre lezárult. Biztos úr kívánna -e röviden válaszolni. Köszönöm szépen. Először is Péter néhány kérdésére szeretnék válaszolni. Az a szám, amiről beszélünk, egyetértek először is azzal, amit mondott, hogy maga a tény nem elfogadható a számokat. A Környezetvédelmi Ügynökség pontosította. Ez a túlzottan korai haláloknak a száma csak, de hát ezen túlmenően is rengeteg ember krónikus betegségektől, légúti betegségektől szenved. Úgyhogy igen, ahogy kérte, a fellépéseket folytatni fogjuk, ahogy említettem is. És egyetértek azzal, hogy ehhez erőforrásokat is kell biztosítanunk, hiszen én beszélhetek a tagállamokkal arról, hogy elérik el a célokat, vagy nem, de hát ez nem elég, jogsértési eljárásokat kell folytatni akkor, hogyha a biztosított erőforrások azok az Európai Uniós jogszabályoknak nem felelnek el, nem felelnek meg. Például a, a közlekedés területén. Aztán, ami az iránymutatásokat illeti, a jogsértési eljárás az az utolsó kiaknázható lehetőség, ez előtt támogatást kell nyújtani. A, erő, az ilyen határozott végrehajtatás ez mindig az utolsó lépés kell, hogy legyen. Például Páros, Párizsban és máshol is tiszta levegőről és levegőminőségről szóló párbeszédeket folytattunk. Évente kétszer a levegőminőségi szakértői csoportot hívunk össze. És a bevált gyakorlatok terjesztésével is akár kétoldalú tárgyalások során próbáljuk ösztönözni a tagállamokat. Támogatással próbálunk tehát elsősorban hatni rájuk. Ami de Kabeszó az, hogy kérdését illeti valóban most van szükség cselekvésre, és igazából én már úgy gondolom, hogy már el is késtünk, hiszen nagyon sok célt már 2015-ben el kellett volna érnünk, vagy 2010-ben. Úgyhogy igen, nagyon-nagyon sürgető a helyzet, egyetértek ebben önnel. Ami a polgári védelmi mechanizmust illeti, amikor erről beszélünk, akkor leggyakrabban a helyzet orvoslásáról és a támogató fellépésről beszélünk. De amit a, a tagállamoknak meg kell érteni, a környezetvédelmi irányelveink és jogszabályaink arra lennének felhasználhatóak, hogy megelőzzék a katasztrófákat, a természeti katasztrófákat. A környezetvédelmi jogszabályoknak az lenne a célja, hogy a természeti katasztrófákat elkerüljük az alkalmazásuk által, hiszen ezek nagyon sok emberi és gazdasági kárhoz vezetnek. Ami a spanyol kezdeményezést illeti a biodiverzitásról, gratulálok Spanyolországnak, mert Spanyolország valóban egy sor kezdeményezést indított be. A legutóbbi, amit személyesen meg is néztem, egy, meg is vizsgáltam, egy körforgásos gazdasági karta volt, amit egy sor, számos érdekelt fél aláírt és vállalt. Úgyhogy nagyon várom az újabb spanyol kezdeményezéseket is. A kap kérdése. A közös agrárpolitika az egyik legnagyobb kihívás, amivel szembe kell néznünk. Amikor a biológiai sokszínűségről beszélünk, három tanulmány említhetek a természet állapota, a környezet állapota és a biodiverzitási stratégia félidős fel felidős értékelése, ezek azt mutatják, hogy ugyan haladunk, de a lépések nem elégségesek, és ez tendencia. A zöldítés a mezőgazdaságban sajnálatos módon nem érje el azt az eredményt, amit vártunk. És ezt megerősítette az Európai Számbevőszék is. Sajnálatos módon a mezőgazdaságból származó szennyezés nem csak a földeket szennyezi, hanem csak, hogy tudják, például a legnagyobb, legkomolyabb szennyező anyagoknak minősülnek a műtrágyák a tenger esetében is. A kap esetében most egyetlen és utolsó lehetőségünk van, hogyha most nem járunk sikerrel, akkor újabb 7 év következik amikor csak tépelődünk. Ezért támogatásukra számítok, hogy a zöldítést a kabban reformáljuk meg. Szerintem a káros mezőgazdasági gyakorlatokat nem szabadna tovább támogatnunk, hanem a valódi hozzáadott értéket kellene csak támogatni. Együttműködök Hogan biztos úrral ebben, hogy a kap jogalkotásába is mindenhol bekerüljön a környezetvédelem szempontja. Az, hogy hozzáadott értéket teremtsünk a környezet számára és a körforgásos gazdaság számára, de egy dolog, hogyha ezt leírjuk egy közleményben, és teljesen más dolog, hogyha a vonatkozó jogszabályok is megszületnek, és azokat be is tartatjuk. A kutatás, fejlesztés és az innováció valóban nagyon fontos a környezetvédelem területén is, és a körforgásos gazdaságban 650 millió eurót különítettünk el a Horizont 2020-ban a körforgásos gazdaság támogatására. A talaj minősége, igen, a talaj minőség romlásának az okait a kezelni kell, ahogy ön is ezt említette. Heisling képviselő úr hasonló megjegyzéseket tett a kap a növényvédőszerek és a hasonló kérdések esetében Piedicini képviselő nagyon hasonló dolgokat említett szintén. A levegő minőségre visszatérve, Általában arra összpontosítunk, hogy mi történik a mostani jogsértési eljárásokban, de érdemes tudni azt is, hogy 2014 óta 13 tagállam ellen indítottunk a nitrogénmonoxid, a nitrogéndioxid, 6 ellen a szállópor, és legalább 6 ellen a kéndioxid, és 2 ellen a nyomon követés hiányosságai miatt bevezette a levegőminőségi indexet is. Ez vizsgálja a levegőminőségét, jó eszköz az állampolgárok számára, hiszen az ő életminőségükre nagyon komoly hatása van a levegő minősége, és ez is egy eszköz arra, hogy nyomon követhessék az állampolgárok azt, hogy a lakóhelyükön milyen minőségű a levegő. Ezt Párizsban tavaly indítottuk be, a Tiszta Levegő Fórumon. Köszönöm szépen, biztos úr. Akkor, kedves kollégák, megkezdjük a második fordulót. Rösztett asszony kezdi, és mindenkinek egy perce van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úrön beszélt a biodiverzitásról, a kampányról. Van egy francia jelentés, a CFNRS, a Nemzeti Múzeum együttműködésében vizsgálták az élő madarak, a madárállomány helyzetét. Már feltettük önnek ezt a kérdést, de mégis szeretném kérni arra, hogy a madarak és élőhelyük irányelv hatását értékelje, illetve ezeknek a hatékonyságát. Még egy másik fontos kérdés, az a stratégia, amelyet nem sokára kiadnak, ez pedig a gyógyszerek hatása a környezetre. Ez azért is fontos egyébként, mert az állategészségügyben használt gyógyszerek hatásával kapcsolatos jogszabály meg kell, hogy jelenjen, és remélhetőleg hatékonyabban és harmonizáltabban tudjuk értékelni azt, hogy ezeknek az anyagoknak mi a hatása, mi a kockázata a környezetre nézve, de ez a monográfia, ez a környezetvédelmi monográfia érdekelne engem, tehát mit gondol ön, tud-e majd válaszokat adni ebben a témában? Köszönöm, hogy az elnök asszony. Zurinyó úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. És rá is kérdezek mindjárt az erdőkre. Nagyon nagy az erdők, mint ökoszisztémák jelentősége az éghajlatváltozással szembeni küzdelemben. De az erdőgazdálkodást is, hogyha megnézzük, akkor azt lehet látni, hogy a mediterrán térségben nagyon súlyosan érintették az erdőtüzek ezeket az erdőket, tehát erre reagálni kell. Több partnerség jött létre, ahogy ön is tudja, online is nagyon sokan csatlakoztak, és megszavaztattuk a portugál lakosságot az, a legkülönlegesebb fáról, amely több száz éves, és szeretnénk természetesen megvédeni. fentartható módon kell, hogy az erdőgazdálkodást folytassuk, és az Európai Uniótól is ezt várjuk, hogy több forrást tegyünk félre az erdőgazdálkodásra, a biomassa kezelésére. Én egyébként árnyék előadó vagyok az energiaügyben, a megújuló energiák témájában. És ezzel foglalkozni kell, van egy nagyon különleges téma ez, és nagyon pozitív hatása van. Szeretném az Európai Erdő Gazdagodási stratégiát egy kicsit észrevételekkel illetni. Az energia termelésben fel kellene használni az innen származó lehetőségeket. Levéja úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, és megköszönöm a biztos úrnak, hogy eljött hozzánk. Én a vízről fogok beszélni. Az Egészségügyi Világszervezet sok információt közzé tesz a víz minőségéről. És a paramétereket most tekintik át. Én arra fogok most csak kitérni, hogy a bor jelenléte a vízben, az mi lehet? 1 mg per liter az európai határérték, viszont 2,4 mg per liter az egészségügyi világszervezet adata. De hát ezek az értékek változnak attól függően, hogy mondjuk vulkanikus talajban nézzük, vagy pedig más talajban. Előfordult már, például Szicíliában is, ahonnan én származom, hogy derogációt kapott, és tulajdonképpen amikor a bizottsághoz fordultak, akkor a bizottság mindig azt javasolta, vagy azt mondta, hogy igen, a felülvizsgálattal a paramétereket is felülvizsgáljuk, de hát látom, hogy a régi határértékek maradtak meg, tehát nem változott semmi, de még a bizottság maga a saját szövegében is tudósokra hivatkozik, és így tovább, de hát közben az egészségügyi világszervezet lefolytatta a tanulmányokat, és új határértékeket jelentetett meg, talán itt lenne az ideje, hogy a bizottság is igazodjon a tudomány mai állásához. Köszönöm szépen. Polken úr következik. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, én is szeretnék felvetni egy konkrét kérdést, amely érinti a földterületeket, és ebből kifolyólag az európai állampolgárokat is. A nitrogénoxid kibocsátás, a hajókból származó nitrogén kibocsátás már 2020-ra lehet, hogy meghaladja a szárazföldi közlekedés kibocsátását, amely nagyon aggasztó. Ezt lehetne egyébként jelentősen csökkenteni akkor, hogyha a hajóknál is elektromos áramot kellene használni, de a kikötővárosok nem tudják ezt egyedül megvalósítani és előírni, mert félnek ennek a negatív hatásaitól, tehát hogy ez visszaüt az ő ö, helyzetükre. Azt várják, hogy az Európai Unió ö, vezessen be Európai Uniós szabályozást, és motiválja a hajótulajdonosokat, hogy a szükséges átalakításokat végeztessék el a vízi járművőkön. Ezt a megközelítést én is támogatom, és egyébként az Európai Parlamentben mi is így fogadtuk el az óceánok a foglalkozó jelentősünkben, azt, hogy 2020-ra szeretnénk javaslatot tenni a probléma megoldására, illetve várunk a bizottságtól lépéseket. Kérdezem tehát, hogy ön erre hogyan reagálna, hiszen a rossz levegő minőség az a kikötővárosokban is komoly problémát okoz. Köszönöm szépen, és Gárdini asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Én a néppárt árnyék előadója vagyok, az Adriai tengerért felelek, és már volt egy meghallgatás, amikor az Európai Bizottság bemutatta az adatait, és uh, ahol a halászati tevékenység csökkentéséről is beszélt. Az északi tengereken például a biomasszát másképpen, az ökoszörvény például így végzi, másképpen mérik fel. A bizottság azt mondta, hogy azok az intézkedések, amelyeket ő bevezetett, már hozzák a, meghozzák a gyümölcsüket, és ez az adatgyűjtés nem teszi lehetővé, hogy reagáljunk, hogy megváltoztassuk a megközelítést, és ahogy az északi tengerek esetében is konkrét reális lépésekkel szabályozzuk a halászatot, tehát a biomassa alapján. De mivel társadalmi-gazdasági hatástanulmány sincs, nem tudjuk, hogy milyennek az eredménye. Több, de viszont több ezer család ebből él, sőt, több százezer család ebből él. Köszönöm szépen, Poc úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Řekněme stejné vlně, pokud jde o invazivní Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm a munkát is, amelyet a bepozzók témájában elvégeztek. Ha, hallanak engem? kérdezik. Viszont fájó pontot érintettünk ezzel. Az a helyzet, hogy előfordulhat, hogy a dolgok rosszabbra fordulnak, meg pedig olyan rosszra, mint 2010-ben, tehát a biodiverzitás nem, biodiverzitás nem lesz annyira rózsás. Kérdezném a bizottságtól, hogy indít-e jogsértési eljárást azon tagállamokkal szemben, melyek nem tesznek eleget, itt a földközi eh, tengeri térségben lévő uniós tagállamokra gondolok, és a madárvédelemre. Vannak tanulmányok, amelyek azt mutatják, hogy tavaly 25 eh, ezerrel csökkent a mm, tengeri madarak állománya. Tehát nagyon világosan teszem fel a kérdésemet indítanak el jogsértési eljárást azon tagállamokkal szemben, akik nem hagyják végre az uniós jogszabályokat. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e még valaki, aki szólni kíván? Dorfman úr. Ja, thank you, Chair. Ja, ich habe mich schon vorher gemeldet gehabt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az előbb is jelentkeztem már, csak úgy tűnik, hogy nem regisztrálták, hogy én is jelentkeztem. Biztos úr beszélt a biodiversitásról, de nem említette meg ö, a nagy húsevők különösképp tekintettel a farkasokra, nem említette meg az ő helyzetüket. A bizottság alulbecsüli a helyzetüket a farkas populáció megfelelő kezeléséről újra és újra beszélnek, és említette a környezet és az emberekkel kapcsolatos tervet is, de a helyszínen a valóság más. Úgy tűnik, hogy az erőfeszítések, amelyek arra irányultak, hogy észszerű igazgatási modelleket találjunk, nem váltak be. Ez megnehezíti az háziállatok tartását, a jó és a kecsketartásra gondolok. Ügyelnünk kellene erre is, a helyszínen az emberek kívánságaira, és felteszem magamnak a kérdést, hogy mit szeretnénk azt, hogy a farkas újra megjelenjen és jelen legyen Európában, vagy pedig azok, akik mezőgazdasággal és idegenforgalommal végeznek, foglalkoznak a vidéki területeken, azoknak megnehezítsük a munkáját. Az elkövetkező években erre kellene gondolnunk. Köszönöm, Reid asszony. Adam Reid. Reid asszony. Ah, good afternoon and thank you for coming. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy eljött. 2017. novemberében kiadtak egy német tanulmányt, környezetvédelmi kutatásról szóló tanulmány volt, amely leírta, hogy 10 folyó szállítja az óceánokba a műanyagok 90%-át, és ezekből négy Kínában található. Egy Kína, India és pakisztáni területen folyik át. A hulladékrakókról van EU-s szabályozás, és ebből kifolyólag az Egyesült Királyság a műanyag hulladékát Kínába exportálja már több év óta, és miután ezt a kutatást kiadták, a kínai fél most már nem fogadja be a műanyag hulladékot az Egyesült Királyságból. Érdekelne engem, hogy a műanyagokból, amelyek Kínából kerültek a tengerbe. Talán voltak olyanok is, amelyek az EU-ból kerültek először Kínába, majd így a tengerbe, tehát érdekelne biztos úr véleményes Pirik asszony. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik wil een vraag stellen naar aanleiding van de... Köszönöm szépen. A halászattal kapcsolatban szeretnék kérdezni, ez nagyon fontos Hollandia számára az államtitkárunk, illetékes államtitkárunk és a miniszterünk is ezzel foglalkozik. Az innováció és a fenntarthatóság szempontjából a, nagyon fontos az, hogy a tudományos alapot vegyük figyelembe az innováció esetében. A holland halászati, halászata foglalkozó családi gazdaságok nagymértékben hagyatkoznak uniós támogatásra. Hogyan gondoskodunk arról, hogy ne az érzelmek győzzenek akkor, amikor eljárnak, hanem a tudományos alap. Ha valamit javasolnak, akkor ezt helyezzék tudományos alapra. Januárban a plenáris ülésünkön is említettük, hogy nagyon fontos a tudományos alap, hogyha bizonyos fajok halászatát teljes mértékben be akarjuk tiltani. A jelenlegi helyzet és az európai együttműködés megnehezíti az ökológiai halászatot. Hollandia számára a halászat nagyon fontos, és az innováció tekintetében mi élenjárok vagyunk, szeretnénk ezt továbbra is megőrizni. Köszönöm. Nos, még halászati kérdést is kapott a biztos úr. Ha nincs más kérdező, akkor átadom a válaszolási lehetőséget. Thank you, thank you very much, and I would like to start with uh, Groselet with regards Grostet. Madame Grostet. Okay, sorry. <laughs> Um, with regards to To, to birds especially. Először Grosztetta asszonynak válaszolok a madarakkal kapcsolatban, illetve a gazdaságok területén található madarakkal kapcsolatban. Egyetértek önnel, hogy nagyon csökkent a, ezeknek az aránya, 1980 óta 50%-nál is több mértékben, hát az, a természeti környezetváltozása ennek az oka, de azt el kell ismételnem még egyszer, hogy a nature szabályozás nem lesz elegendő. Egy módja van a változtatásnak, hogyha a témát beemeljük a kapba, de ha nem tesszük ezt meg, akkor nem végezzük el tulajdonképpen a házi feladatunkat, sokkal proaktívabbak is lehetnénk. A hatékonyságról kérdeztek, és a jogsértési eljárásokról én garantálhatom, hogy biztosíthatom önöket afelől, hogy ha a madárvédelmi, illetve az élőhelyekkel kapcsolatos irányelvet megsértik a tagállamok, akkor ilyen eljárásokat fogunk indítani. Ezt a múltban is megtettük, továbbra is így fogunk eljárni. A legutóbbi az azt hiszem Finnországgal kapcsolatos volt. Finnországgal szemben indítottunk jogsértési eljárást, de amikor a madárvédelmi eljárás, a madárvédelmi irányelvről van szó, nem csak ez egyetlen eszközünk, hanem együttműködünk az Európai Unión kívüli országokkal is. Vannak nemzetközi egyezmények, amelynek aláírói vagyunk. Említhetem például a Mediterrán Task Force-on belüli munkánkat, a vándormadarak, vándor állatok védelméről szóló egyezményt tartjuk itt be, tehát a bizottság aktív a nemzetközi szintéren is. Aztán rákérdeztek a gyógyszerekre, ezt a témát is elemezzük, a bizottság proaktív szerepet játszik. Ez egyébként ez a téma fölmerült az előző ülésünkön is, meg tudom ismételni, hogy továbbra is folyik a munka. Remélem, hogy mielőbb lesz eredmény. Természetesen a gyógyszereket az összes többi veszélyes anyaggal együtt kezeljük, megpróbáljuk azt garantálni, hogy ne juthassanak olyan helyekre, ahol nem szeretnénk őket látni. Zorinyó úr az erdészeti kérdésekre kérdezett rá. Hát az erdőgazdálkodás a tagállamok nemzeti kompetenciája elsősorban. De azt gondolom, hogy itt is elég aktívan tevékenykedünk. Az erdőgazdálkodással kapcsolatban tavaly volt a legutóbbi jogsértési eljárás a Bielovojza erdők témájában Lengyelországgal szemben indítottunk ilyen eljárást. Fontos ez a kérdés, tehát hogyha szükséges, akkor fel kell lépni, és fel is lépünk. A megújuló energiákra is rákérdeztek. Nem csak a biomasszáról van szó, nem feltétlen egy ösztönözzük egyébként ennek a felhasználását, mert az igaz, hogy lehet fenntartható a biomassa, de legtöbb esetben nem fenntartható, amiatt is, mert ugye az élelmiszer termeléssel versenyez, és még az ökoszisztémák esetében is káros ennek az előállítása és bioenergiára felhasználása elég a növény alapú bioüzemanyagokra gondolni. Giovanni Levia úrnak válaszolom, hogy meg fogom még nézni ezt a témát, pontosabban szeretnék válaszolni, írásban szeretnék részletes választ küldeni önnek. Nem hiszem, hogy az a rövid válasz, amit nekem most ide adtak, elegendő lenne ilyen természetesen a vulkanikus régió, az Etna régiója is ugye ilyen más, mint a többi. Völken úr, a hajók, utasszállítók kibocsátásáról beszélt. A légszennyezésről, ha beszélünk, természetesen nem csak a szárazföldi közlekedésre gondolunk, hanem a vízi közlekedésben a vízi járművek is hozzájárulnak igen komolyan a levegőszennyezéshez, a környezetszennyezéshez. Én magam is részt vettem több találkozón az ágazat képviselőivel. Egy valamit el tudok fogadni, ők gyakran felhívják arra a figyelmet, hogy ők nem ellenzik a jogszabályok elfogadását a tekintetben, hogy a kibocsátási szinteket javítsuk. Azonban megjegyzik, hogy egységes szabályok szerint szeretnék ezt megoldani, például az IMO-n belül, mert az Európai Unión belül az egy dolog, Hát nyilván mondjuk sokszor, hogy jó példával kell előjárni, de ha ők kell, hogy jó példával előjárjanak, akkor a versenytársakkal, az EU-n kívüli versenytársakkal szemben hátrányban indulnak. Violetta Bulca a kollégámmal együtt működünk, és igyekszünk elérni azt, hogy inkább az IMO szintjén valósuljon ez meg aztán pedig az adriai térség több éves terve, ezt is érintette a kérdés. Ez az egyik, több év, ez az egyik első ilyen több éves terv, ami a mediterrán térséget érinti, és én nagy figyelmet kívánok erre fordítani, mert a halálomány több mint 90%-ára igaz az, hogy túlhalászás van, és a múltban nem tudtunk eredményt elérni ebben a földközi tengeri térségben nem tudtunk olyan sikeresen, nem tudtuk olyan sikeresen kezelni a halállományt, mint máshol. Én is a földközi tengeri térségből származom, sajnos azt gondolják a halászok, hogy minél kevesebb a kvóta, minél kevesebb a jogszabály, annál nyereségesebb az ő tevékenységük, pedig ez nem igaz ha megnézik azokat a területeket, ahol a tudományos tanácsadásra, vizsgálatokra alapozva állapítják meg a szabályokat, és ezt betartják a halászok, ott nem csak a biológiai szempontból javul a helyzet, hanem gazdaságilag is javul a halászok helyzete. A földközi tengeri térségben csökken a halállomány, a halászható állomány, a halászok pedig veszítenek, egyre kevésbé nyereségesek. Tehát ezért is nagyon fontos ezt a tervet végrehajtani, ez az egyik első több éves terv, amit mondtam, és persze az EU-s tagállamok itt is e, újjal mutogattak másokra, azt mondták, ne szabályozzanak, ne vezessenek be semmit, mert ezek az EU-s jogszabályok csak ránk fognak vonatkozni, az észak-afrikai országok nem kell, hogy betartsák őket, és így egyenlőtlenek lesznek a feltételek. Ez egy több éves állománygazdálkodási terv, amely csak három tagállamra vonatkozik, úgyhogy azt hiszem, hogy ez működni fog. Korábban azt gondolom, hogy voltak olyan intézkedések, amiket akár input intézkedéseknek lehet nevezni, azok nem voltak jók, most inkább az output oldalra összpontosítunk. társjogalkotási folyamatban, szakaszban van már, az úgy remélem, hogy jó eredményei lesznek. Ami a biodiverzitást illeti, igen, egyszerűen tudok erre válaszolni, igen, tovább fogjuk folytatni a jogsértési eljárásokat, tehát ha bármikor illegális tevékenységet tapasztalunk, a madárvédelmi irányelv esetében is, és másutt is meg fogjuk indítani a jogsértési eljárást. Így tettem a múltban is, és ezt meg tudom ígérni, hogy a jövőben is így fogok eljárni. Dorfman úrnak a ragadozókról feltett kérdésére válaszolom, hogy Mm, több, még akár környezetvédelmi miniszterek is felvetették ezt a témát, és a ragadozó állatokról szerettek volna beszélni, de mondjuk elég, hogyha a farkasokról beszélünk. A farkasok túlszaporodása az nem csak egy vagy két tagállamban történik. Én föltettem a kérdést a szolgálataimnak, érdemes ezt európai perspektívában megvizsgálni, és hát ez érint engem, azért mondom, mert környezetvédelmi miniszterek veszik fel velem a kapcsolatot, ők mondják, hogy tennünk kell valamit. Lehet, hogy a saját sikerünk áldozatai lettünk, a helyreállítási tervek annyira jól sikerültek, hogy a farkasállomány most már egyre nő. Spanyolország, Németország, Olaszország, Svédország, voltak azok az országok, ahol jele, ahonnan jelezték, hogy probléma van. Tehát azt hiszem az elkövetkezendő egy-két hétben egyébként még három miniszter találkozik velem konkrétan azért, hogy erről a témáról beszéljünk, tehát a farkas populáció témájáról. Aztán a műanyag hulladékok az óceánokban és tengerekben. Ezzel kapcsolatban is kaptam kérdést. Igen, ezt hiába nevezzük mi ezt tengeri hulladéknak, gyakorlatilag szárazföldi hulladékokról van szó, amelyek az óceánokban, tengerekben kötnek ki, és ennek a hulladéknak 80%-a műanyag, és tulajdonképpen a nagy része, ugye többféleképpen is a tengerbe kerülhetnek ezek, de a nagy részük a folyókból kerül be. Vannak olyan országok, én remélem, hogy sikeresek, amelyek megpróbálják oldani ezt a problémát úgy, hogy a folyókban állítják meg a műanyagok áramlását, mielőtt a tengerhez érhetne ez a műanyag hulladék. Kínával azt hiszem jó együttműködésről számolhatok be az óceánok ügyében, több eszmecserére is sor, sor került már, több témában együttműködés is felmerült, nem csak a tengeri hulladék, hanem más témákban is. Azt nem tudom, hogy az Európai Unióból exportált műanyag, amely ugye Kínába került, vajon az óceánokba jutott-e. Nem zárok ki semmit, de most, hogy az importtilalmat Kína életbe léptette, tehát az európai hulladék importtilalmát, most akkor jó lehetőség az európai cégeknek az újrahasznosítás megvalósítása. Ha azt mondjuk, hogy a hulladék érték, akkor értelmetlen máshova, például Kínába exportálni ezt a hulladékot. És ami pedig az Európai Parlament álláspontját az elektromos halászatról értjük. Én jelen voltam akkor, amikor a parlamentben ezt a témát megvitatták, de az az igazság, hogy ez az impulzusos halászat, ez a, gyakorlatilag a teljes technikai vitát uralta, a többi aspektus egy picit a háttérbe szorult. Remélem, hogy a triológuson nem kerül majd erre sor, hanem minden aspektusra odafigyelünk. Attól függetlenül azt gondolom, hogy a tudományos eredményeket kell figyelembe vennünk, a tudósok véleményét, mert másképpen nem tudjuk sikeresen um, irányítani a közös halászati politikát, és tények mutatják azt, hogyha a tudományos eredményekre támaszkodunk, akkor eredmény, jó eredményeket tudunk elérni. Elég csak megnézni a halállományt, hogy hogy alakult. 2010-ben 5 ilyen terület volt, most 54 különböző állományt kezelünk, mind a tudományos adatokra támaszkodva. Ez jó eredmény, mind azért mondom, hogy a tudománynak köszönhető. Remélem tehát, hogy sikerül kiegyensúlyozott kompromisszumot találni, leginkább a technikai intézkedésekben. Thank you very much, uh, Commissioner. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm, hogy időt szánt ránk. A kollégáim nagyon érdekesnek találták, amit elmondott, minden bizonyjal. Sok sikert kívánunk a munkájához, és még egyszer köszönjük. Köszönöm szépen. És most lenne néhány bejelenteni valóm. Használjuk ki az időt a logisztikai kérdések megoldására. Március 27-én szerdán két órától lesz egy szakbizottsági workshop a 2020 utáni széndiokszid kibocsátási normákról a gépjárművek esetében mindenkit szeretettel várunk. Április 26-án, csütörtökön, tehát 28-án délután nem lesz már ülésszak, csak délelőtt. A délután tehát szabad, 21 nyelven áll rendelkezésre a tolmácsolás, és elektronikusan a dosszié rendelkezésre áll, az ülést pedig közvetítjük. Emellett ajánlásokat köröztetünk a koordinátorok részéről, ha nincs elvetés, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. Továbbá jegyzőkönyvek február 1-i, illetve a február 26-27-i ülés jegyzőkönyve. Ha az ülés végéig senki nem él elemetéssel, ezeket elfogadjuk. Továbbá, a mai napon a következő napi rendű pontunk Daniele Viotival fogunk még találkozni, aki a 2019. évi költségvetés előadója még korán van, tehát meg kell várnunk, hogy megérkezzen, és utána 5 órakor lesz egy közös bizottság eljárás az AFET szakbizottsággal, az éghajlatváltozással kapcsolatos diplomácia témájában. Kérem, legyenek itt, mert érdekes a téma. Néhány perc múlva, ha a Vioti úr megérkezik, akkor kezdődik vele az eszmecsere. Well, uh, colleagues, um... Kedves kollégák, következő napi rendi pont Daniel Vioti úrral eszmecsere a 2019-es költségvetés harmadik szakaszának előadójával. Mi az elvi hozzájárulását illeti, az idei költségvetési előadás jelentéshez, mely a mandátumról szól a júliusi háromoldalú egyeztetésre, ez egy levélformáját ölti, aztán MV-ben július 10-én beszélünk a 2018-as költségvetés véleménytervezetéről. Augusztus végén szavazunk, én vagyok az előadó, Vioti úrnak pedig most szót adok azért, hogy vezessen be bennünket a témába, utána pedig mi is elmondjuk a mi véleményünket. Thank you very much. Uh, much uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Questa prima... Mindenkinek köszönetet mondok ezért az első találkozóért. A költségvetésről uh, ez az első alkalom, hogy beszélünk. Én is először vagyok itt, tehát én is még tanulok. Először vagyok felelős azért a témáért, minden szakbizottságba elmegyek, és ott összegyűjtöm a kéréseket, észrevételeket az elkövetkezendő időszakban, tehát ahogy ide eljövök, a többi szakbizottságban is ugyanott ugyanígy fogok tenni. A legutóbbi Strasburgi héten az útmutatást az útmutatásról szavazott a parlament, ugye a 2019-es költségvetéssel kapcsolatban, és ebben az útmutatásban igyekeztünk nagy hangsúlyt adni a környezetvédelmi kérdéseknek is, tudva, hogy ugye az Európai Parlament komolyan aggódik több téma miatt is, például, hogy az USA kilépett a Párizsi megállapodásból, ugye, vagy visszalépett a Párizsi megállapodástól, és így az éghajlatváltozással szembeni küzdelemben nem vesz részt. És itt nagyon sok prioritást érint, ugye a, nagyon sok prioritás az önök hatáskörébe is tartozik szerettünk volna felhívni a figyelmet, hogy fontos, hogy az európai költségvetés 20%-os határát át kell lépni, tehát az éghajlatváltozási szempontokra legalább ennyit kell fordítani, mert a több éves pénzügyi a jelenlegi több éves pénzügyi keretekben, ugye, amely időszakban most működünk, nem valósultak meg a befektetések a környezetvédelem terén az éghajlatváltozással szembeni küzdelem re, és idézhetném még a live programot és más programokat is, amelyekben nagy potenciál rejlik. Azt is tudja mindenki, hogy az elvégzett munka, illetve az összes észrevétel, amely itt megfogalmazódott, a szolidaritási hatást kapcsolatban elmondottak is, és egyebek, mind-mind meghallgatásra találnak, tehát figyelembe vesszük ezeket. Lavia kolléga ugye ennek a témának az előadója, és az én feladatom az, hogy a szakbizottságok véleményét összegyűjtsem a költségvetéssel kapcsolatban. Az első trialógus holnap indul a 2019-es költségvetéssel kapcsolatban, és nekem az a szándékom, hogy a, nyilván a formális aspektusokon kívül, tehát ez egy ilyen formális lépés, hogy én ide jövök, tehát az a célom, az elszándékomban, hogy sokkal szorosabban is együttműködjünk. Ugye meg fogjuk kapni majd a költségvetés tervezetet a jövő évre nézve. Fontos, hogy akkor leüljünk a biztosokkal, és leüljünk az egyes szakbizottságokkal itt a parlamentben, annak érdekében, hogy az Európai Parlament elvárásainak megfeleljen a 2019-es költségvetés tervezet és a végső költségvetés. I am convinced. Köszönöm szépen. Meg vagyok győződve arról, hogy a környezetvédelem, éghajlatváltozás, polgári védelem, fogyasztóvédelem, élelmiszer és takarmánybiztonság az uniós állampolgárok számára kulcsérteket jelentenek. Így az általános pénzügyi keretben megjelenő plafonokat teljes mértékben tiszteletben kell tartani, és mindaz, amit csökkenteni a költségvetési sorokban szereplő összegeket, azt határozottan el kell utasítanunk. A különböző egészségvédelmi programok, mint a civil védelmi mechanizmus fontosak, és nem szorulhatnak perifériára más politikailag fontosabb problémák miatt megfelelő pénzeket kell biztosítani, hogy hosszú távon a biodiverzitást védhessük uniós szerte támogatom azt, hogy a fenntartható pénzekre, pénzügyekre, pénzeszközökre térünk át, és szorosan ö, oda fogunk figyelni a fejleményekre ezen a területen. Az éghajlatváltozás tekintetében és az erőforrás mainstreaming kérdésében azt mondanám, hogy ezek a pontok minden uniós szakpolitikában megjelennek, mert a lényeg az EU 2020-as stratégiájának az megvalósítása. A költségvetést is figyelembe kell venni, és azt mondom, hogy csak a megfelelő költségvetési támogatással lehet az éghajlatvédelmet megvalósítani, és az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaságra áttérni. Ügyelnünk kell arra is, hogy a költségvetés legalább 20%-át klímaváltozással kapcsolatos lépésekre költsük 2014-2020 között. Hangsúlyozom, hogy minden erőfeszítést meg kell tenni, hogy ezt a célt el is érjük. Most pedig elmondom, hogy április 21-én lesz egy közös meghallgatásunk az Unió kötelezettségvállalásairól a Párizsi nyilatkozat tekintetében. Az ügynökségekre vonatkozóan aggódunk a költségvetési megszorítások miatt, melyek az uniós decentralizált ügynökségeket érintik. Itt azokról van szó, amelyek a mi területünkkel foglalkoznak, tekintettel arra, hogy a feladataik az ügynökségeknek egyre számosabbá válnak. Az ügynökségeknek a növekvő feladat, számú feladat miatt meg kell adnunk a támogatást is. Aggódunk, attól tartunk, hogy mivel jelentősen csökkentették a személyzeti erőforrási állományokat, a munkateher, mely a munkatársakra hárul, megnőtt, így elemeznünk kell a decentralizált ügynökségekre háruló terhet. Végezetül pedig az Egyesült Királyság unióból és ügynökségekből történő kilépése és az Európai Gyógyszerészeti Ügynökség székhelynek a változása miatt a változásokat megfelelő módon előre számításba kell venni. Ezeknek a gondolatoknak kell megjelenniük az önök munkájában. Én örülök, hogy néhány ilyen területre már ki is tért, és örülök annak, hogy véleményünk közelít egymáshoz. Bár szeretnék az árnyék előadóknak szót adni, megállapítom, hogy nincsenek itt. Így a kollégáknak adok szót. Az első úr. Eh. Köszönöm, és megköszönöm Daniele Viottinak a munkát. Én 2013-ban voltam, és 2010-ben is voltam előadó, illetve árnyék előadó a költségvetése kapcsolatban. Tudom, hogy mennyire nehéz ez a munka, különösképpen a záró szakaszban, és persze nagyon nehéz azt elérni, hogy az összes igényre sikerüljön választ adni, és előfordul ugye, hogy vannak hiányosságok, nem sikerül mindent lefetni. Itt most két aspektust szeretnék kiemelni, amelyet már elmondott az előadónk is egyébként, két szempontot, és szeretném, az elnök asszonyunk, és szeretnék egyetérteni. A decentralizált ügynökségek az egyik. Miért fontos az ő szerepük? most már sok-sok éve mindig kénytelenek vagyunk a költségvetésüket csökkenteni, de közben ezek az ügynökségek egyre több feladatot kapnak, tehát gyakorlatilag egyre többet kérünk tőlük, és a költségvetés csökkentjük, tehát kevesebbel kell több feladatot ellátniuk. Egy idő után lehetetlen lesz, hogy elvégezzék azokat a feladatokat, amelyeket rájuk bízunk. A második téma pedig azon ügynökségekre vonatkozik, amelyek a Brexitből kifolyólag költöznek. Miért? Mert más a költségvetési helyzet. A Brexit megállapodás úgy tűnik, hogy úgy fogja rendezni a költözést, hogy ez a ebből a úgymond borítékból kell, hogy menjen, tehát a Brexit miatt, ugye az Egyesült Királyság távozása miatt kerül sor a költözésre, tehát itt kell rendezni ezen kérdések között a költözködésnek a pénzügyi részét. Tehát elvileg ennek nem kellene, nem kellene, hogy érintse az uniós költségvetést, hanem ez egy pénzügyi megállapodás kell, hogy legyen az Egyesült Királysággal, de hát majd meglátjuk, hogy mi lesz a valódi helyzet, amikor ezt a megállapodást megkötik. Persze nagyon fontos, hogy a költözködést minél hamarabb e, le lehessen rendezni, tehát ezeket a szempontokat le lehessen rendezni a képet, tisztázni lehessen, hogyha nem tudjuk, hogy ki fizet érte, ez hogyan bonyolódik, akkor nyilván a költözés maga a gyakorlatban sem kezdődhet el. Köszönöm, Poc úr. Köszönöm szépen. Kártenbach asszony nevében beszélek. Ő szeretne bizonyos kérdéseket kiemelni, amelyek fontosak az MV számára, és amelyeknek meg kell jelenniük az MV jelentésben is. Ő azt akarja elmondani, hogy a horizontális az éghajlatvédelmi politika minden szakpolitikában meg kell jelennie, hogy a 2020-as stratégia céljait elérjük. Azt mondja, hogy az uniós gazdaságok az uniós szakpolitikák végrehajtásában figyelembe kell venni a Párizsi nyilatkozatot, de ez az egyik legnagyobb kihívása az uniónak az elkövetkező évtizedekben. Emellett elmondja, hogy mennyire fontosak az olyan programok, mint például az egészségügyi program, a LIFE program, a környezetvédelmi és éghajlatváltozásra, az MV hatáskörébe tartozó kérdések ezek. 2019-ben ezek az eszközök legalább olyan mértékűek legyenek, mint a korábbi költségvetési időszakokban. Az Európai Civil Polgárvédelmi Mechanizmusának a költségvetését meg kell növelni. A decentralizált ügynökségek fontos szerepet játszanak a, ezen a területen, a feladataik mértéke egyre nő, meg kell találnunk a megfelelő pénzügyi és humán erőforrásokat is, hogy a feladatokat végre lehessen hajtani. Külön-külön ki kell, fel kell mérni a decentralizált ügynökségek igényeit, az EMA esetében pedig további eszközökre van szükség, hogy elköltözzenek Amsterdamba, és emellett az igazságos növényvédőszer engedély meg lehessen valósítani, amit most itt beszélünk meg egyébként ebben a szakbizottságban. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm kollégánknak a munkát. Teljes mértékben egyetértek azzal, amit ön is mondott, elnök asszony, illetve Levia kollégám is, azt illetően, ami az ügynökségeket illeti, köztük az emát. Őszintén Hogyha nem adjuk meg nekik a szükséges eszközöket, akkor a szakértők minősége fog csökkenni, pedig szükségünk van rájuk, szükségünk van a lehető legnagyobb mértékű szakértelemre. És ezért fontos, hogy a költségvetés maradjon meg, sőt, emeljünk rajta. Ami egyébként az egészségügyi költségvetést illeti, sajnálatos, hogy minden alkalommal, amikor megtakarításokat akarunk elérni, akkor az egészségügyből veszünk el. A kísérleti projekteket mindenképp muszáj támogatni. Van egy például, ami a trizómia, Alzheimer disease, Alzheimer betegség, autizmus és bizonyos rákok esetében folytat kutatásokat. Ez a betegek érdeke, az összes beteg érdeke, hogy ezek a projektek, ezek a kutatási projektek folytatódhassanak. Azt gondolom, hogy ez valódi hozzáadott értéket jelenten az állampolgárok számára. Valósz, val, valamint hangsúlyoznám azt, hogy tudósok azt szeretnék, hogy létrejöjjön egy Európai Traumatológiai Intézet, egy legalább egy hálózat európai szinten a traumatológiai szakemberek összefogására. Különösen fontos ez a terrorizmus eh, terjedésével az egyre több terrorista támadás nyomán itt Európában. Nem csak az állampolgárok, de a ö, eh, mentő alakulatok, az szemtanúk esetében nagyon fontos, hogy a pszichológiai hatással megfelelően képzett szakemberek tudjanak foglalkozni egy-egy terrorista cselekmény után. Nagyon sok kísérleti projektre való té- példán van, amiket érdemes lenne folytatni, mert nagyon komoly hozzáadott értéket jelentenének az állampolgároknak és az EU-nak is. Mr. Uh, Jár. Köszönöm szépen, Jár úr. Nem? Nyert mert úgy láttam, hogy jelentkezik. Ha nem, akkor Görling asszony. Köszönöm szépen. Egy általános kérdésem lenne a politikai hozzáállásáról előadóként. A korábbi költségvetési ciklusok lefolyását láttam, és megnézve a parlament tavalyi évi állásfoglalását, a költségvetéssel kapcsolatban el kell mondanom, hogy mindig vannak prioritások, ezeket felsoroljuk, az a bizottságok prioritásairól van szó, a kollégáim nagyon jó munkát végeztek, hogy az MV prioritásokat is feltegyük a listára, csak az a helyzet, hogy soha nem sikerül megfelelő módon felállítani a prioritásokat a végén. Vajon mm, tudna-e valamit mondani arról, hogy hogyan vizsgálják meg a prioritásokat. Nyilván nem lehet mindig mindent felvenni a listára. A kérdés az, hogy hogyan kívánnak önök ilyen tekintetben eljárni. Rendben van, köszönöm szépen. A bizottság képviselőitől kérdezném meg, hogy szeretnének-e felszólni a Digi Environmental Vakra asszony van itt. Leclerc úr és Van Hollenbeck a Digi Klimától ki szeretne belevágni, ha mondani akarnak valamit. Köszönöm szépen. A Digi Klima részéről nyilatkozom. Nagy érdeklődéssel olvastuk a javaslattervezetet, és elégedettek vagyunk azzal, hogy az aggodalmaink megfelelő módon jelennek meg az anyagban. Mint ahogy önök is elmondták, a párizsi nyilatkozat nagyon nagy lendületet adott a folyamatnak. Mindannyiunk számára lendület volt ez, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos lépéseinket erőteljesebbé tegyük. Az Amerikai Egyesült Államok bejelentése, hogy visszalép a nyilatkozat végrehajtásától, a bizottságot nem fogja meggátolni, és a Digi Climate-ot sem fogja meggátolni abban, hogy folytassa e tekintetben a munkát, és a többi érintett tagállammal együttműködjünk. A Katowice-ben megszervezendő COP24 ülés rendkívül fontos lesz, hiszen megbeszéljük a híres Párizsi szabálykönyvet, és a tagállami hozzájárulásokat is meg fogjuk beszélni, melyekre a tagállamok az aláíráskor tettek ígéretet. A mainstreaming célok tekintetében mi is megkaptuk a bíróság tavalyi jelentését, gondosan el is olvastuk ezt, abban az áll, hogy előrelépés történt, de azért még előfordulhatnak problémák. Ezt nem rejtjük véka alá mi sem. A költségvetési és a klímafőigazgatóságok továbbra is el vagyunk kötelezve ezen 20% cél mellett a 2009-2020-as költségvetési időszakban is megpróbáljuk majd meggyőzni a többi főigazgatóságot arról, hogy végre kell hajtaniuk úgy, ahogy ígérték, és erősebben is fel kell lépniük. A mi feladatunk gyakorlatilag a life programra vonatkozik. Várjuk is, hogy ez a program 2020 után is működjön. A kollégám talán beszélni fog erről is. De az uniós költségvetésben mi csak egy kis területtel jelenünk meg. Meg kell győznünk a többi főigazgatóságot, a mezőgazdasági, strukturális alapokkal foglalkozó főigazgatóságokat arról, hogy nekik is hozzáállást kell nyújtani az éghajlatváltozással foglalkozó területhez. Egyébként pedig, mint ahogy említettem, az aggodalmainkat kezeli az önök anyaga. Igen, köszönöm. Még valaki? Tessék. Thank you very much, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. folytatnám a eszköz kapcsán. Alexandra Grafku vagyok a Környezetvédelmi Főigazgatóságtól. A LIFE projektnek nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk, és az új többéves pénzügyi keretről szóló párbeszédben most a klímafőigazgatósággal együttműködve új javaslatot készítünk elő ezen új eszköz részére és megpróbáljuk belevenni az összes stratégiai prioritást a két főigazgatóság szempontjából. Ezeket a cselekvési programokat azért hoztuk létre, hogy a biodiverzitást óvjuk, és elmozduljunk a helyi és körforgásos gazdaság felé, ahogy Vella biztos úr is erről beszámolt. Megpróbálunk egy kicsit ambíciózusabb is lenni, az e szükséges erőforrások tekintetében egyre több szinergiát szeretnénk más szakpolitikával létrehozni, mint például a megújuló energiák, energiahatékonyság területe, illetve együttműködünk más partnerekkel is, hogy fenntartható finanszírozást tudjunk biztosítani. Ez önök számára is prioritás, ahogy említették, mert nagyon fontos, hogy a beruházás, a finanszírozás fenntartható legyen a lehető legnagyobb mértékben. Együtt dolgozunk más partnerekkel is az Európai Bizottságban, hogy egy erre vonatkozó javaslatot kidolgozzunk. Ez nagyjából az a munka, amit jelen pillanatban végzünk, és szeretnénk ezen túlmenően köszönetet mondani azért, hogy hangsúlyozzák az ügynökségek fokozódó szerepét abban, hogy technikai támogatást nyújtsanak, illetve szakértelmet nagyon sok környezetvédelmi, éghajlattal és egészségügyel kapcsolatos politika kidolgozásában. Ezt a tényezőt nem hanyagolhatjuk el. Tudjuk, hogy az Európai Környezetvédelmi Ügynökség különösen stratégiai partner a két főigazgatóság számára. Az első évben megszenvedték az elmúlt évben az 5%-os csökkentést. Jelen pillanatban értékeljük az ügynökség munkáját, és várjuk azt, hogy több szinergiát tudnánk-e kialakítani. Vizsgáljuk azt is, hogy milyen szerepet szeretnénk szánni ennek az ügynökségnek a jövőben. Nem csak a két főigazgatóság kiszolgálása a cél, hanem nagyon sok területen, például a kutatásban is számítanak a szakértelmükre. Emellett most, ezután most szeretném megadni a lehetőséget kollégámnak, a Fe főigazgatóság részéről, hogy ő is szóljon hozzá, ha lehetséges. Köszönöm szépen. Az elnök azt, hogy megadja a szót. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. 2019 lesz az jelenlegi éves pénzügyi keret utolsó éve, ami a közegészségügyet és a, az egészséget illeti remélhetőleg meg fogjuk kapni a több éves programban meghatározott 2019-es költségvetést, mert a idén úgy tűnik, hogy elköltjük az utolsó fillérig azt, amit erre az évre irányoztak elő. Az Európai Parlament vizsgálja a javaslatok életképességét, várjuk ennek a vizsgálatnak az eredményeit, és a decentralizált ügynökségek vonatkozó európai parlamenti kérést mi is támogatni tudjuk a főigazgatóság részéről, különösen az EFSZ és az EMA esetében. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, Vioti úr. Ha esetleg akarna reagálni, akkor megadom erre a lehetőséget. Grazie, grazie davvero per eh, i vostri contributi. Eh, hát nagyon köszönöm az észrevételeket, valóban szintén köszönöm, és köszönöm a bizottságnak is a segítséget az MVSZAK bizottság véleményét át feljegyeztem, készítettem itt közben jegyzeteket, nem tudok válaszolni az összes kérdésre természetesen, amelyet itt felvetettetek. Hát gondolom ismerik, ismerik ugye a költségvetési eljárást, hogy megfogalmazódnak ezek az útmutatások, és akkor utána kell valahogy alkalmazkodni. A Görling, ahogy Görling asszony is említette, a parlament prioritásai megvannak. Hát meglátjuk, hogy mi lesz a bizottság javaslata. A költség, és ezt a költségvetés tervezetet fogjuk megvizsgálni, hogy az vajon merre, vagy hogyan alakul. Van két alapvető pont, amely szerintem nagyon, amelyek kapcsolatban helyes is, jogos is világosan fogalmazni. Először is szeretném megköszönni a támogatást, amelyet, amiről biztosítottak az ügynökségekkel kapcsolatban Tudják, hogy Gaia kolléga az előadója ennek a témának, át fogom neki adni az aggájaikat, az észrevételeiket, én foglalkozom pedig, a, én pedig a költségvetéssel foglalkozom majd. Hát ugye ami a kemény dió lesz, az az, hogy a tanácssal jussunk dőlőre. Nyilván ezt is tudják már a kollégák, hogy a tanács szeret egyre több és több feladatot az ügynökségekre testelni, de közben szereti csökkenteni az ügynökségek költségvetését is, tehát egyre kevesebb pénzügyi és humán erőforrással várja el, hogy az ügynökségek egyre több feladatot ellássanak. Lavia kolléga is tudja, és mások is, akik már foglalkoztak a költségvetéssel, hogy ez hogy van a gyakorlatban. Ugye mindig újabb politikákat kérnek, a bizottságtól is, az EU-tól várják, hogy hajtsa végre ezeket az újabb és újabb politikákat, az erőforrásokat viszont vonakodnak biztosítani. Hát egy eufemizmussal azt mondhatnám, hogy ez elég érdekes. Hát a jövő évi költségvetésnek én vagyok az előadója, de még itt vannak a több éves pénzügyi keretek is. Kollégák többször utaltak erre. És az ENVI főigazgatóság képviselője is beszélt erről, tehát ugye a több éves pénzügyi keretekből is meg ki fog derülni, hogy a tanács eh, mit szeretne, kívánja-e növelni az erőforrásokat, vagy milyen szendékei vannak a hosszú távon. A jövő évre nézve együtt fogunk természetesen dönteni, de mindez attól függ, hogy mennyire lesz makacs a tanács, mennyire ragaszkodik majd makacsan a csökkentéshez. A parlament ugye egy lendületesebb költségvetést vár, attól is függ az eredmény, hogy mennyire tudunk határozottak, kemények, erősek lenni, és mennyire tudjuk határozottan követelni azt, hogy olyan költségvetés legyen, amely megfelel a politikáknak. És ha megengedi, elnök asszony, akkor a költségvetés előadójaként én nagyon, én azt mondom, hogy nagyon szigorú és nagyon kemény véleményt írjanak, amelyben sok mindent követelnek, és én pedig majd megpróbálom ezt megvédeni. Köszönöm szépen, köszönöm szépen Vioti úr, és köszönöm a kollégáknak is, hogy részt vettek ebben a vitában, amit itt ezen a ponton le is zárok. Köszönöm szépen.